a környezetvédelmi gyakorlat bizottságnak a véleménye az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményekről. Első szavaza, szavazás a kompromissz, kompromisszumos módosítóról mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő B kompromisszum. Az én listámon a harmadik oldalon van, tehát B kompromisszumos javalat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító a következő, a 15-ös preambulumban Sturks úr módosítója mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. C kompromisszumra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 16-an ellene, két tartózkodás, a C kompromisszumot elfogadtuk. Következő, az pedig az időpontokkal kapcsolatos kérdés, ami a hetes cikk egyes bekezdésénél kezdődik. Blokkban szavazunk, blokkban, tehát a 16-os blokkról vonat szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő 17-es blokk mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, kérem, ellenőrizzük a 17-es blokk kal kapcsolatos szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene, elutasítva. Következő D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az E kompromisszumra, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene elutasítva. 95-ös Wills mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 94-eset. Megnyitom a szavazást a 94-esre. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 17 ellene, egy tartózkodás elutasítva. 101-es a következő, illetve módosítja az elnök, a 95-ösben benne van a 101-es következő, Alcadrájúi 100-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzék a kacsai úr szav, ö, módosítóját. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 16-an ellene. Elfogadtuk. 126-os következik Rike úr módosítója mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a 126-osat kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene, elfogadtuk. 50-es, El Kadraui úr módosítója mellette ellene ellenőrizzük az 50-eset. El Kadraui. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene, tartózkodás nincs. Következő. 52-es, elkadraui mellette ellene, azt hiszem a néppárt van ellene, de tartózkodás leellenőrizzük, 52-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene elfogadtuk. 51-es okafogyott. Akkor most blokkban vannak azok a parlamentben, akik úgy gondolják, hogy eh, nem lenne szabad egyeseket beengedni a szavazás előtt, tehát folytassuk csak. Tehát 18-as blokkról szavazunk, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, a 18-as blokkról szavanak. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 68-as a következő. Fidenza úr ö, saját szavazásához megérkezett, úgyhogy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-en sokafogyott. Úgyhogy most a 83-as Tehát igen, 87-es jön, itt most mondják nekem, súgják, 87-es Liberácki következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109-es Tikau mellette ellene tartózkodás elutasítva. 157 158 soka fogyott, úgyhogy most a ö, gyártóknak szánt módosítók ö, mellette ellene tartózkodás elutasítva és most pedig a még fennmaradó módosítókról 55-ös, Fidanza mellette, ellene, ellenőrizzük az 55-öset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 18 ellene, elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es okafogyott. következőről blogban szavazunk 90, 96, 97, 98, 99-es mellette ellene ellenőrizzük, tehát a 90-től 99-ig ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 17-en ellene, elfogadva. 110-eset visszavonták, 111 a következő, Fajon asszonyé, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es a jelentéskészítőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es Tikao mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as a jelentéstevője mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as jelentéstevői mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 134-eset, kérem, 134-esen megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette 19 ellene elutasítva. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, hát tehát a 140-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 20 ellene, elutasítottuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151-es mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát 151-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 23-an ellene, 20 54-es rész szavazás részenként mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második bekezdés mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 152-es Tartarella ellene tartózkodás. Kérem, hogy ellenőrizzük a 152-eset és a 153-asat, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette, 20 ellene, elutasítva. 154 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es okafogyott, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es fogyott, így végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 4 ellenek, 2 tartózkodás, tehát a véleményt elfogadtuk, és gratulálok a szerzőnek, Vlaszak úrnak. Colleagues, we now have, uh, because you're so efficient. Uh, Kedves kollégák, miután ilyen hatékonyak és fegyelmezettek, Damenáki biztos úr érkezik hozzánk 9 óra 45-re, ezért egy néhány perc addig az időig fel kell függesztenünk az ülést, amíg megérkezik biztos úr. Most ez történik. Kérem, hogy ne menjenek azért nagyon messzire, hogy ö, Tehát körülbelül 15 perc múlva folytatjuk. Köszönöm. elmagyarázta Okay, colleagues, I don't know whether... Kedves kollégák, nem tudom, hogy kint vannak-e még képviselők, kérem, hogy nézze meg, és kérje meg őket, hogy jöjjenek be. A következő napi rendi pontunk az integrált tengerpolitika. Meissner asszony ennek az előadója, de nagy örömmel üdvözlöm Önt, biztos asszony. Damanaki biztos asszony, üdvözlöm a közlekedési és turizmussal foglalkozó bizottságunkban ma délelőtt. Folyamatosan találkozunk a biztosokkal. Kalasz alelnök, ön, Tajáni úr, aki a turizmussal foglalkozó biztos. Így egész jól kezdjük megismerni a biztosokat a közlekedési és idegenforgalmi bizottságunkban. Nagyon hálásak vagyunk önnek, hogy időt szakított arra, hogy ellátogasson hozzánk és megbeszélést folytasson velünk. Kérem, hogy szóljon hozzá, és biztos vagyok benne, hogy a képviselők és Meissner asszony kérdéseket fognak feltenni önnek a továbbiakban. Az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden tőlem telhetőt megteszek, és azt megígérem, hogy Tajáni úr és Kallász úr területére nem fogok átlépni. Elnök úr, Meissner asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is köszönöm, hogy meghívtak a vitára. Meissner asszony jelentéséről van szó az integrált tenger politika témában. Most leltát készítünk, és az Európai Parlament szakpolitikai megközelítését veszük át, az önök részvétele megerősíti a szakpolitika legitimitását, ezért hálás vagyok. Ma nagy haszna van az integrált megközelítésnek a tengerpolitika terén, és ez egyre világosabb. Látjuk a mexikói öbölben az olajszennyezést, és azt is, hogy a kalózkodás milyen veszélyeket jelent. Ezek főcímek az újságokban nagyon sok a kihívás, és a tengeri környezetre igen nagy nyomás nehezedik, a biodiverzitás elvesztése, a klímaváltozás, a tengeri erőforrások csökkenése, a halászat, ezek párhuzamosan figyelhetők meg, és ez azt jelenti, hogy ezek a kihívások igen nagyok. Éppen ezért a válaszunkat is koherens és kiegyensúlyozott megközelítésre kell alapoznunk, mindent átható, mindenre kiható módon. Ez a lényege az integrált tengerpolitikának. Pozitív interakciót kell kialakítani a meglévő szakpolitikák a gazdaság és szociális érdekek között. Kombinálni kell a különböző ágazati szinteket azért, hogy a hatékonyság növekedjen. De hol is állunk ma. Röviden válaszolok erre. Röviden beszélnék a legfontosabb prioritásokról, amelyeket tavaly február óta hivatalba lépésem óta követünk. Először is az EU 2020-as stratégiája, fenntartható, inkluzív gazdasági növekedés, foglalkoztatás, innováció. Hiszek eh, ebben a potenciálban, amelyet a különböző tengeri ágazatok nyújthatnak, főleg e gazdaságilag nehéz időszakban. A múlt hónapban egy tanulmányt indítottunk, a fenntartható fejlődés elősegítése a tengerek és a tengerparti térségek vonatkozásában. Végső célunk az, hogy a különböző ágazatokat, átható stratégiát indítsunk a tengeri ágazatokban, új munkahely lehetőséget teremtsünk a különböző régiókban, ami a hagyományos tengeri foglalkozásokat illeti, a halászok és a tengeri fuvarozók. Itt vonzó karriert kell teremtenünk. De vannak új foglalkozások is az új tengeri ágazatokban, megújuló energiák vagy a kék biotechnológiák. A tanulmány eredményei 2012-ben lesznek majd elérhetők. A másik pedig a tengeri környezet védelme és a parti vidékek fejlesztése. Hogy ezt elérjük, a fenntarthatóság szintjeit kell kialakítanunk a tengeri környezetben. Ennek gyakorlati megnyilvánulása is van a tengeri stratégia keret irányelv formájában és az EU klímaváltozás és energiacsomag termében. A harmadik prioritás a tengerfenékkel kapcsolatos stratégia. Erre összpontosítva különböző prioritásokat tudunk megszabni a különböző régiók szükségleteinek mértékében, és a különböző eltérő szociopolitikai, gazdasági, természeti körülményeknek megfelelően. Már közleményt adtunk ki erről, például a sarkvidékek, a balti tenger vonatkozásában és a földközi tenger térségében. Az általános ügyek és külügyek legutóbbi tanács ülésének megfelelően 2011. júniusában az Atlanti óceán térségére vonatkozóan is kiadunk egy tervezetet. Ez az integrált tengerpolitika kiterjed a tervezésre, a felügyeletre és a tengertudományokra. Ez az eszköz jól alakul, jól fejlődik. Közleményt kívánunk kiadni a tengeri tervezésről a közeljövőben, és jogalkotási opcióra is gondolunk, azért, hogy az eu belül közös legyen a megközelítés. Ami a tengeri felügyeletet, megfigyelést illető a tagállamokkal együtt dolgozunk azért, hogy 2010 októberéig úti tervet adjunk ki azért, hogy közös információ megosztási környezetet alakítsunk ki. A projekt megvalósítása lehetővé teszi a nemzeti illetékes hatóságoknak, ha például az illegális bevondorlás vagy más illegális tevékenység ellen harcolnak, vagy a halászat területén tevékenykednek, lehetővé teszi azt, hogy más ágazatok által felkutatott információkat felhasználják. Az Európai Tengeri Atlaszt is létre akarjuk hozni, ez az európai állampolgárokat szolgálja. Ezen kívül a tenger kapcsolatos ismeretekről is közleményt adunk ki, és a tenger megfigyelési adat hálózatot gazdagítja majd mindez. A másik pedig a nemzetközi dimenzió kialakítása az integrált tengerpolitika INP területén. Ez erősíti az EU szerepét a tengerre kapcsolatos kormányzat terén. Az ENSZ egyezmény, tengerjogi egyezmény megvalósítását is szolgálja a nemzetközi tengeri fórumokon is részt veszünk, például a Nemzetközi tenger tudományi Szervezet tevékenységében. Ezeket a nagyra törött célokat szeretnénk elérni, és a nyár után a bizottság törvénytervezetet, rendelettervezetet fog javasolni. 50 millió eurót javasolunk 2011 és 2012 időszakára már különböző összegeket elköltöttünk a kísérleti és előkészítő projektekre. Számítunk az önök támogatására azért, hogy ez a rendelet 2011-ben életbe lépjen, és hogy elérjük, hogy az új integrált tengerpolitika megtalálja helyét a következő pénzügyi tervben is. Elnök úr, tudom, hogy ebben a szakbizottságban a munkát az együttműködés szelleme hatja át ha együttműködünk egy sor szakpolitika terén, akkor együtt tudjuk kialakítani a szinergiákat, a koherenciát, amire szükség van az INP terén. Ahogy Kusztó kapitány mondta, a tenger reménységünk, és ennek a mondásnak most már konkrét értelme van, mindannyian egy hajón utazunk. Tudom, hogy ebben a szakbizottságban szövetségesre találok, és ezt a hajót a megfelelő irányba fogjuk tudni majd kormányozni. Köszönöm, elnök úr! Thank you for that, uh, Commissioner. Köszönöm, biztos asszony! Mint ahogy uh, már előre sejtettem, nagyon hosszú a hozzászólók uh, listája, és először is Meissner asszonynak adom át a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak a bevezetőt. Az imént már beszélgettünk Demeneki asszonynal, és ezért tudom, hogy hasonlóképpen gondolkodunk, ami az integrált tengerpolitikát illeti. Először is meg kell tekintenünk a kiindulási adatokat. 23 ezer kilométernyi tengerparttal rendelkezünk, a polgárunk egyharmada él itt, és növekedő a tendencia. A kontinens belső részéről egyre többen költöznek ki a tengerpartokra, a GDP, az EU GDP-jének 40%-át a tengeri területeken termelik meg, és a prognózisok szerint nagyon nagy a növekedési potenciál. Mindezek mellett a, igaz ez a partvidékekre is. Az Európán belüli áru forgalom 40%-át is érinti ez a kérdés, és exportunk 25%-át is ezért 95%-át. Ezért nagyon örülök annak, hogy európai szinten is elgondolkozunk azon, hogy valójában nincs sok értelme, hogyha különböző ágazatokat külön-külön kezeljük. Sokkal inkább a jövőben együtt kell működnünk, és a jövőbeni munkánk tekintetében össze kell kapcsolni az intézkedéseket. Ide tartoznak a különböző ágazatok, mint a tengeri szállítás, a nyílt tengeri energiatenger, energiatermelés, a hajóépítés, a tengeri ökoszisztémák védelme, emellett a partvidékek felügyelete, a tengerkutatás, és természetesen mindez összefügg az éghajlatvédelem kérdésével is. Teljesen világos előfordulhat, hogy egy bizonyos területen új tengeri útvonalakat tervezünk, ugyanott azonban energiát is szeretnénk termelni, és ugyanitt tengeri halállományok is találhatóak, amelyeket ki szeretnénk termelni. 2005 előtt előfordult, hogy esetleg konfliktusok alakultak ki ugyanazon tengeri területek felett, és hogy az ágazatok között nem volt kommunikáció. És tudjuk, hogy nagyon nagy a potenciál, a növekedési potenciál a foglalkoztatás területén is. Ezért mindannyian mindannyiunk számára kedvező lenne, hogyha egy integrált megközelítést követnénk, és megpróbálnánk elkerülni a vitákat, a párhuzamosságokat, és valóban közösen terveznénk meg az intézkedéseket. Az integrált tengerpolitika területén pontosan ez történik. Sokan Európában, és sokan az érintettek körül, közül is, akik olyan gazdasági tevékenységekben vesznek részt, amelyek kapcsolódnak a tengeri területekhez, még nem tudnak erről. Ez volt az egyik célom, és ez vezérelt engem a jelentés összeállításakor. Tudják önök is, hogy már két jelentés is készült itt a bizottságban, kétszer Picsek úrtól, aki sajnos eltávozott az élők sorából. Ezért ő nem szólhat hozzá, de sokat foglalkoztam az ő jelentéseivel. Mielőtt tovább beszélnék a részletekről el szeretném mondani, hogy a, mi itt a bizottságban foglalkozunk főként ezzel a témával, de a halászati bizottság is tanácsadó szerepet vállalt a folyamatban. Ezért először is készítettem egy tervezetet a az általános témákra vonatkozóan, amely mindkét bizonyságot érint, és Antonio úr is állást foglalt ezzel kapcsolatosan. Nagy részt egyetértett vele, de kicsit keveselte a halászattal foglalkozó részeket, így végül aztán megállapodtunk egy olyan tervezetben, amely, amelyről közösen határoztunk. Teljesen tudatosan Picsek úrtól eltérően nem a szektorokra vonatkozóan készítettem a jelentést, hanem egy integrált megközelítést követtem, mert meggyőződésem, hogy mindannyian csak nyerhetünk vele, hogyha így egy ilyen megközelítést követünk. És nagyon fontos, hogy továbbfejlesszük ezt a megközelítést. Biztosan észrevették, létezik egy bekezdés a szállítással kapcsolatosan, egy az idegenforgalommal kapcsolatosan, egy a halászattal kapcsolatosan, azonban nincsenek külön-külön bekezdések. Azt hiszem, ez meg is haladta volna a jelentés kereteit. Nemrégiben a 2018-ig terjedő tengeri szállítási stratégiát is elfogadtuk. Említés történik az éghajlatvédelmi fehérkönyvvel kapcsolatosan is, ami kifejezetten a környezetpolitikára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok jelentésünk van már, amelyekre én is hivatkozom. Ezért egy ilyen általános megközelítést követtem mindenek előtt. Abból indultam ki, hogy mi az, amivel már foglalkoztunk, mi az, ami 2007-ben szerepelt a kék könyvben, mi az, amit a parlament követelt, is, mi az, amit sikerült eddig megvalósítani. Mi szerepelt a bizottság 2009-es csomagjában, és hogyan tudjuk továbbfejleszteni mindezt. Különböző követelésekről szeretnék most beszélni röviden, különböző területekről. Pontosan azért, mert Európa vezető szerepet játszik a hajóépítésben, a zöld hajóépítésben is, valamint a nyíltengeri energiatermelésben, ezért a bizottságnak 2013 még egy átfogó stratégiát kellene kialakítania az integrált tengerpolitikára vonatkozóan. A következő dolog a mexikói öbölbeli olajkatasztrófa, amelyről említés történt az imént. A kérdés, hogy itt Európában hogyan tudnánk felkészülni egy ilyen esetre, hogyan tudnánk megfelelően reagálni, ha egy ilyen esetbe következni. Felvetődik a kérdés, hogy bizonyos joghézagokat be kell zárnunk, hogy jobban felkészülhessünk egy-egy ilyen esetre. Emellett javasoltam az integrált tengerpolitikára vonatkozó pénzügyi eszközök rendelkezésre állását, ezt a asszony már említette, és hogy 40 milliót szeretne rendelkezésre bocsátani ezzel következendő két évben. Emellett egy következő ötlet a, egy tengerparti alap megalapítása, és úgy gondolom, hogy meg kellene tekintenünk, hogy valóban jó lenne, ha az ágazatokra vonatkozóan egy ilyen alapot létrehoznánk. Ami az irányítást illeti, a tengerpolitikai irányítást, az összes tagállamnak, a különböző tengerparti régióknak és a bizottságnak is létre kell hozniuk a megfelelő struktúrákat, és ha már léteznek, akkor azokat intenzívebben ki kell használni. Emellett a legjobb gyakorlatokat is ki kell emelni a különböző tagállamokból, ezeket ismertetni kell. Szükség van emellett a kapcsolattartó pontokra az egyes tagállamokban az integrált tengerpolitikára vonatkozóan, van, ahol léteznek már ezek, van, ahol még nem, és létre kell hozni egy platformot is a különböző érdekcsoportok eszmecseréje számára. Nagyon örültem a maritim klaszterek, a tengeri klaszterek európai hálózatának a megközelítésének, hiszen ott már a különböző hajóépítők, halászok, kutatók találkoznak és eszmecserét folytatnak arról, hogy mi az, ami hasznos, és mi az, amiben tovább lépésre lenne szükség. Ön biztos asszony az imént beszélt a különböző stratégiákról is, a balti tengeri stratégia már létezik, az északi tengeri stratégiáról tárgyalunk. Nagyon fontos, hogy a regionális stratégiák esetében mindig kövessük és megvalósítsuk az integrált tengerpolitika megközelítését, mivel úgy gondolom, hogy ez mindenképpen az összes résztvevő számára nagyon kedvező és üdvös lenne. Ami a földközi tengeri stratégiát illeti, ott nagyon különbözőek a különböző felségjogok, ez egy megoldatlan probléma, és természetesen nagyon hasznos lenne a területeket továbbfejleszteni, és egy megoldást találni ezekre a kérdésekre. És ez mindenképpen történhet az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján. Ami a tengeri terület használat tervezését illeti, nagyon fontos lenne megbeszélni és leszögezni, hogy ki mely területeket használhatja milyen célokra. Azt kértem, hogy 2011-ig a bizottság egy ennek megfelelő irányelvet terjesszen elő, amely orientációs pontot biztosít mindenki számára. Biztos asszony ön beszélt arról is, hogy természetesen adatokra is van szükség a tengerfelügyelet számára. A kérdés az, hogyan tudunk információkat megosztani egymással, amelyekre szükség van, hogy célzottan a tengeri felügyelet esetében és a partvédelem területében célzottan előrelépés történjen. És a kérdés, hogy szüksége van-e további eszközökre, hogy egy ilyen információs platformot felépítsünk. Végezetül rátérnék a parti őrségre. Tudtam a németországi vitákból adódóan is, és Picsek úr utalt a két jelentésében is erre, hogy a bizottság tulajdonképpen egy megvalósíthatósági tanulmányt szeretett volna készíteni a különböző partőrségek együttműködése tekintetében, ez valahogy elsikadt, és ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne elgondolkodni, hogy ezt az együttműködést is hogyan lehetne jobbá tenni. Végezettől a, volt egy fejezete a jelentésem tervezetemnek, ami a különböző egyéb kérdéseket illeti, nagyon fontos lenne az Európai Unió tengerszállítási stratégiája 2013-ig, az éghajlatvédelmi könyv is említésre került. Bizonyíthatóan erre utalnak a gazdasági adatok, hogy Európában tovább lépés történjen, van egy hosszú tengerhasználati hagyományunk, és ki tudjuk használni a potenciálunkat. Szükség van egy fenntartható idegenforgalomra vonatkozó stratégiára is. A kutatás emellett alapját képezi az összes többi területnek is, legyen szó a nyílt tengeri energiatermelésről, vagy például a hajóépítésről, ezt intenzívebbé kell tennünk. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy a számunkra szükséges adathálózat is nagyon fontos interdisziplináris szinten, tudományos szinten. Láthatják tehát, hogy ez egy sok területet átfogó jelentés, hiszen nagyon különböző területeket érint, amelyek mindannyian kihatással lesznek a jövőbeni gazdasági tevékenységünkre az egyes ágazatokban, de természetesen itt a közlekedés és idegenforgalmi bizottság működésére is köszönöm szépen. Egy dolgot elfelejtettem. A jelentést kérdésekkel zártam, ez teljesen tudatos döntés volt a részemről, vagy nem elfelejtettem. Azért tettem fel a kérdéseket, hogy lássam, hogy a parlament valóban egyetérte velem abban, hogy az integrált tengerpolitika egy jó megközelítés, amelyet tovább kellene követni, és hogy kidejítsem, hogy az összes többi képviselő hogyan látja a kérdést, elég gyorsan történik-e az előrelépés ezen a területen. Köszönöm. Tudja, hogy ön, hogy a parlament az integráció mellett van, a mobilitás mellett, ezt mindenképpen beleveszi az összes terület vonatkozásában. Most pedig a néppártól Kumcákusz úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném Damanaki asszonyt üdvözölni. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a hozzászólását. Azt mondta, hogy nem kíván Kalasz és Tajani kollégái felelősségi körébe átlépni, de mi arra biztatjuk önt, hogy működjön együtt velük, hiszen az idegenforgalom és a közlekedés két jelentős része, eleme az integrált tengerpolitikának. Bár ez a politika új Európa számára igen komplex, már átalakította gondolkodásmódunkat a tengerről és a tengerrel kapcsolatos kihívásokról befolyásolta azt is, hogy hogyan keressük a legjobb, leghatékonyabb megoldásokat mindezekre a problémákra, a tengeri környezet problémáira, a tenger ökonomiára, a szállításra, közlekedésre. A tengerpolitika igen nagyra törő, ez magától értetődik, és itt az EP-ben nagyra törőknek kell mutatkoznunk nekünk is, ami a célunkat illeti, és a javaslatainkat, igényeinket a bizottsággal és a tagállammal szemben. Az én országom Görögország, tengerrel rendelkező ország, de gyakran a tagállamok nem kielégítően reagálnak azokra a célokra, amelyeket az Európai integrált tengerpolitika tűzött ki. Szerintem első számú prioritásunk, és ez a most vitatott jelentésben is így van, az az, hogy erre az elemre helyezzük a hangsúlyt. Vagyis gyakoroljunk nyomást a bizottságra és a tagállamokra azért, hogy reagáljanak fokozottabban és gyorsabban valósítsák meg az integrált tengerpolitikát. Ezen kereteken belül specifikusabb célokat kellene kialakítanunk, például a tengerre kormányzását, illetően el kell mondjam, hogy biztos asszony ezen a területen még nem sikerült előre haladnunk a tengeri irányítás terén, itt több hatékonyságra van szükség. Ami pedig az előadónkat illeti, Messzer asszony, szeretném elmondani neki, hogy mindenképpen értékelni kellene a tenger irányítás struktúráját a tagállamokban és a régiókban is. A tagállamok feladata, hogy minél gyorsabban kijelöljék a kontakt személyeket, kontakt intézményeket az integrált tengerpolitika megvalósítása érdekében. A legtöbb tagállam még nem nevezte ki ezeket a struktúrákat, személyeket, és ez zavaró és értetetlen. Ami a többi területet illeti tudjuk, hogy nagy jelentőséget kell tulajdonítunk a földközi tengernek, ismerjük, hogy milyen szociális, gazdasági jelentősége van és jellemzői. A tengeri kereskedelem 30%-a a földközi tenger térségére összpontosul. Vannak más problémák is, meg kell ezeket oldani azért, hogy e térségben a szakpolitikánkat továbbfejleszünk. Az összes tengerparti állam nem ratifikálta a tengerjogi egyezményt, és főként most a jelölt országokról beszélünk, ez bizony jelentősen fékezi a politikánk megvalósítását, mivel nem határoztuk meg a tengeri zónákat, éppen ezért a földközi tenger nagy része no man's land, ahol nem lehet alkalmazni az integrált tengerpolitikát, ami pedig a tengeri felügyeletet illeti a bizottság, mint ahogy ezt ön is mondta, úti tervet kell, hogy előterjesszen a tagállamoknak. Ez nem elégséges talán. A bizottságnak el kellene kezdeni dolgoznia a jogi keretek kidolgozásán. Ezzel egységesé tudnánk tenni a tengeri felügyeletet. Ez nagyon sok jogi kérdést vet fel, például az információ csere terén, az integrált információk megosztása terén. Biztos asszony, szeretnék néhány megjegyzést tenni Meissner asszony jelentéséről is. Szerettünk volna, hogyha nagyra törőbb lett volna ez a jelentés néhány pontjában, például ott, ahol az idegenforgalomról van szó, a tengerparti, partmenti turizmusról, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően kifejezhetjük az európai turizmus vagy idegenforgalmi politikát. Ezt fel kellene használni, és ezt a jelentésünkben is meg kellene említeni. A tengerparti, partmenti turizmust. A másik megjegyzésem a kutatásra vonatkozik, és az energia szektorra. Ez fontos a megújuló energiaforrások szempontjából a tengeri és a szín, szélenergia továbbfejlesztése, fontos témák, ami pedig a megújuló erőforrásokat illeti, mindenképpen meg kell említenem azt a tragédiát, ami a mexikói öbölben következett be. Úgy gondolom, hogy néhány tanulságot levontunk ebből a válságból. A nemzetközi közösség levonta a következtetéseket, és ezeket tanulmányoznunk kell, meg kell nézni, hogy mi a magunk részéről mit tehetünk. Szerintem ez hasznos tapasztalat, és kollégáival, a többi biztossal együtt kapcsolatba kellene lépni ők az amerikai hatóságokkal, hogy informálódjunk a problémákról, a rendszer hiányosságairól, és arról, hogy milyen intézkedéseket kellett volna már előre meghozni azért, hogy az ilyenfajta nyugtalanító helyzeteket el lehessen kerülni. Ami a tengerpolitikát illeti, itt van az Erika csomagterv, sokat fejlődött, de ez még messze nem kielégítő. Látom, hogy az időm már lejár, de kérek még néhány percet. Ami a 2013-2020-as stratégiát illeti, integrálnunk kell a tengerpolitikát, főként a szigetek és a partmenti vidékek szempontjából. Elnök úr, Görögországban mi nagyon odafigyelünk arra, hogy mi a tenger a talasszára, ezt a szót már három ezer éve alkalmazzuk. Tikau asszony következik. Tikau asszony. Tika asszony következik a szocialista demok frakció nevében. Köszönöm szépen a biztos asszonyt a jelenlétéért, hogy részt vesz az itt folytatandó vitában. Saját kollégám nevében kívánok szólni. Knutte Fleckenstein úr nem tud ma itt lenni. És ezért az árnyék jelentéstev, az árnyék jelentéstevő. Most pedig angolul fogok beszélni, hogy minél pontosabban tudjam elmondani azt, amit Nuttúr szeretne átmondani. Kedves kollégák, kedves jelentéskészítő, köszönöm szépen az integrált tengerhajózási programnak a megvalósításáért. Ez ahol én is támogatom ezt a jelentést és a változásokat e témának a megközelítésében. Ahogy a jelentéskészítő leírta, fontos az administratív struktúrának és az irányításnak a kérdése, és az ágazat megfelelően, megfelelően biztosítani azt, hogy minden egyes intézkedés, amit az Unió meghoz, azt jól és megfelelő koordinációval hajtsák végig. A 2018-as tengeri stratégia ezt eztnek igyekszik megfelelni. A megfelelő út a nagyobb koordináció. Engedjék el, hogy azért mondjak valamit, ami kapcsolódik a kormánystruktúrához és az integrált tengerpolitikához. Ha megnézzük a, az Egyesült Államok olajkatasztrófáját, akkor nagyon is aggódunk. Meissner asszony a a négyes cikkbe bevette az is, hogy az bizottságnak le kell vonnia a tanulságokat az olajkatasztrófából. Az SND frakció támogatja, és úgy gondoljuk, hogy azonnal tisztázni kell, hogy ezek a kérdések hogyan néznek ki az Európai Unióban. Ezért az SND részéről mi nagyon örülünk annak, hogy ez a cikk bekerült, de úgy gondoljuk, hogy szükség lenne egy részletes munkára a bizottság részéről. Hol is tartunk ebben a kérdésben Európában? Van-e egy sürgőségi tervünk arra az esetre, hogyha ilyesmi történne Európában? Vajon az offshore partmenti olajforrásaink biztonságosak? Vannak-e olyan kis kapuk Európában is, amikkel foglalkozni kellene haladéktalanul? Meg kell vizsgálnunk az is, hogy az integrált ö, ö, tengerpolitikában továbbá támogatjuk a 28-as cikket, az új program az különösen hasznos lenne, az integrált tengerpolitika különböző részének biztonságot, jobb környezetvédelmi eredményeket hozna, és a hajóiparnak is jó lenne. Továbbá meg kell vizsgálnunk, hogy az EMSA hogyan vesz részt az integrált tengerpolitikában. Úgy gondoljuk, hogy még vannak lehetőségek, amivel bevonhatjuk a különböző ügynökségeket hatékonyabb módon. Köszönöm szépen a jelentést. Ahogy látom, szeptemberben lesz a szavazás, van még egy kis időnk, hogy ezen együtt dolgozzunk. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Tikau. Ms. Köszönöm szépen, Tikao asszony. Miguel Iguales úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottságban biztos asszony. Egy kis ideje, mielőtt önt kinevezték biztosnak, voltak bizonyos kétségeink, kétségeink az ön kompetencia területével, illetve hogy ezek hogyan viszonyulnak az egyéb ágazatokhoz. És annak idején nem igazán látom, hogy ön, illetve az ön feladata köre mennyire és mit fed le. De most végül is kiderül, hogy hát ön foglalkozik a tengerhajózási kérdésekkel is biztosi szinten. Lehet, hogy ebből voltak különböző féltékenységek, kisebb konfliktusok, de úgy tűnik, hogy a nincsen átfedés Tajali úr kompetenciái között. Ez nem kritika részemről, csak egyszerűen megállapítom, hogy a tárcák elosztása rendkívül bonyolult. Ennek a következménye, hogy Meissner asszonynak a jelentésében most azt látjuk, hogy bizonyos keveredés van az integráció vonatkozásában, ugyanis szeretnék emlékeztetni, hogy ez a jelentés a rendelet 50-es cikke értelmében kellene alkalmazásra kerülni. Tehát a bizottságnak csak a közlekedési kérdésekre kellene koncentrálnia. Az ön jelentése ugyanakkor annyi mindentől lel fel, hogy felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán a mi feladatkörünkbe tartozik ez, és meddig tudunk elmenni. Nem lépjük el túl a hatáskörünket a 26-os pontban ez a jelentés a Vandál jelentésre utal, nem pedig a közlekedési bizottság hatáskörére. Más helyeken úgy tűnik, hogy minden rendben van, és ez minden így, így jól van. Amennyiben integrált a tengerpolitika, akkor még inkább lesznek olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni, és a jelentéstevő nem foglalkozott vele. Ez nem nagyon sürgős, de hogyha ez a helyzet, hogy az integrált tengerpolitika ilyen sok mindenre terül ki, akkor lehet, hogy nekünk is egy kicsit tovább kellene lépnünk. Lehet, hogy meg kellene vizsgálni a, a szennyezés nem csak a mexikói ögölben, hanem Gibraltár környékén is. Itt volt már szó arról, hogy a mediterrán térségben milyen nehézségek vannak, és egy sor egész kérdés van, amivel ugyancsak foglalkozni kellene. Én kicsit szkeptikus vagyok, mik is a mi ambícióink vajon ezek megfelelő keretben vannak-e, és vajon ez a jelentés illeszkedik-e a mi hatáskörünkhöz. Ha igen, akkor nagyon érdekes dolgok vannak a jelentésben, de az ambíciókat illetően vannak egyebek is, és annyi mindenről lehetne még beszélni ebben a jelentésben. Tehát minden tisztelettel a módosító indítványokat készítünk, amelyek jóhiszeműen születnek azért, hogy kiegészítsük ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Itt vannak a nevek a második fordulóra. Ha lesz időnk, hogy második fordulóban is legyenek kérdések vagy észrevételek, lehet. Tehát nagyra értékelem Tikao asszonynak, a, hogy beszélt Flakao úr helyett. De hogyha egy második fordulóra iratkoznak fel, akkor utána le kell, hogy zárjam a listát, hogy ez világos legyen. Következő Danelli úr. Köszönöm, kérdező. Köszönöm, kérdező. Köszönöm, kérdező και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την... Köszönöm szépen jelentéstevőnknek, és köszönök még Dameneki asszonynak is köszönetet mondani, hogy eljött és együttműködik szakbizottságunkkal. Ne felejtjük el, hogy Dameneki asszony egy szigetről, Kréta szigetéről származik, tehát ő nagyon is jól ismeri, hogy milyen problémákat jelent az emberi tevékenység a tenger partvidékeken, és ezért is szükséges egy integrált Európai Uniós tengeri politikát alkalmazni. Az intézkedések, amelyekre javaslat született, azok jelentés részben lefedik a tengerrel kapcsolatos tevékenységeket. Még akkor is, hogyha egyes esetekben ennek lehetnek ellentétes következményei az alkalmazás területén. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk van arra, hogy megerősítsük a kék fejlődést, azzal, hogy elősegítjük az információ és ismeretanyag cserét ebben az ágazatban, és figyelembe vesszük az egyes tengeri körzetek sajátosságait, például a balti tengerét vagy a földközi tengerét. Ezért a kezdeményezést fontos nyomon követni. Ahhoz, hogy az integrált tengerpolitika sikeres legyen, további ágazat közintézkedéseket kellene kifejleszteni, kidolgozni többek között a, azt a tengeri tenger kormányzást, amit a biztos asszony is említett az egyre intenzívebb kiaknázása a tengernek, valamint a a megújuló energiaforrások felhasználása fontos e tekintetben. És gondolunk itt az emberi tevékenység hatás, hatására, amit ez a természetre, környezetre, illetve a tengerre gyakorol. Mindenképpen ezeket a tevékenységeket koordinálni kell, jelenleg ilyen koordináció sajnos nincsen. Valamennyi európai fellépés a tenger érdekében elindíthatná ezt a kék fejlődést abban az esetben, hogyha az európai intézmények, a kormányok, a vállalatok és a magánszemélyek egyaránt hozzájárulnak a megvalósításhoz. Zárásul azt szeretném megkérdezni, biztos asszony, hogy a bizottság milyen eszközökkel kívánja megerősíteni a tengeri kormányzást, hogyan kívánja az érdekelt feleket bevonni ebbe a kormányzásba. Különösen amikor azt látjuk, hogy a nemzeti hatóságok nem lelkesednek ez iránt. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Demeláki biztos asszonynak a mai magyarázatokat, és Meissner asszonynak is köszönöm a jelentést. Általánosságban egyetértek azzal, hogy a tengerpolitikának integráltnak kell lenni, hiszen itt közlekedésről, szállításról, környezetvédelemről, halászatról, iparról, kutatásról beszélünk, és ezek az elemek mind összefüggnek egymással. Az egyik szempont, amelyről ön szólt, az innováció. Erről valóban beszélni kell, mert a gazdasági válság körülményi között és a 2020-as programra gondolva az egyik szempont, amelyet kiemeltek, az az innováció. És a tengeri környezetben, beleértve az összes említett aspektust, az innováció elemet nem hagyhatjuk ki. Viszont amit tennünk kell, az a kérdésfeltevés és az értékelés. Fel kell mérni, olyan helyzetben vagyunk-e, hogy elfogadjunk egy dokumentumot, amely integrált tengerpolitikáról szól, és amely valóban hasznos. Nekem kevés a reményem etéren, kevesebb, mint egy éve vagyok itt a parlamentben, de van egy dolog, ami meglep. Nagyon sok dokumentumot fogadunk el, sok kérdéssel, de nagyon ritkán vagyunk képesek rámutatni a valóban konkrét szempontokra, amelyek valóban konkrét szempontok, és amelyeket illetően az európai állampolgár az eredményeket is érezheti. A mostani terv keretében arra kell törekednünk, hogy a meghozott intézkedések hatása azonnali legyen. Szólt arról, hogy tanulmányt végeztetnek az új foglalkoztatási lehetőségekről. Administratív posztokról van szó, amelyeket a szerkezet átalakítási intézkedések érintenek, legyen szó a halászatról vagy a üzemekről. Néhány régióban már megpróbálták megvizsgálni, hogy hogyan lehet új munkahelyeket létrehozni a tenger területén vonatkozásában megújuló energiaforrások, kutatások, termékeket illetően, technológiákat illetően. Innen az én kérdésem. Egyrészt 2012-ről beszélt ön, a jelentés elkészültéről. Néhány tengerparti térség már előre haladt a projekteket illetően. Vannak-e költségvetési intézkedések a jövő gyakorlatát illetően e téren, és a másik pedig, hogy mi a jövője a bizottságon belül mindennek. Azok a biztosok, akiknek valóban befolyásuk van, meg tudnak egyezni ebben a dokumentumban? És a bizottság dokumentuma az integrált tengerpolitikáról ezt a megközelítést a különböző felelős biztosok osztják? ami az integrált tengerpolitikát illeti. És a kérésem az, hogy ebbe a politikába vegyék bele a régiókat. A régióknak van itt szavuk, van mondani valójuk, és hogyha nem vonjuk be őket ebbe az európai politikába, akkor a helyhatóságok nem fognak tudni jó döntéseket hozni, és nem tudják a politikát megfelelően irányítani. Nagyon sok régió előbbre jár, mint a tagállamok etéren, és teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott, meg kell osztani az információkat, a jó bevált gyakorlatokat, nem kell itt feltalálni a spanyol viaszt, és végül pedig szeretnék utalni az integrált politika biztonsági elemeire. Ön röviden szólt mindenről, és a dokumentumban az integrált politikáról nem találtam utalást a biztonság kérdésére, pedig szerintem be kell ezt venni az integrált politikába, mert vannak olyan hajók, amelyek harmadik országok vizein halásznak, vannak olyan hajók, amelyeknek biztonsági felszereléseik vannak, de itt más elemről is szólni kell. Szerintem jó lenne, hogyha a biztonsági kérdéseket belevennénk a dokumentumba, amikor a tengeri szállításokról van szó. Továbbá, bár támogatom az integrált energiát, de szerintem erősíteni kell egymás között a koordinációt először is a bizottságon belül oda kell figyelni arra, hogy egyetértsenek abban, hogy mit értenek integrált politikán, és ennek segítségével mi a parlamentben, a különböző frakciókban, az államok szintjén hatékonyabban fogunk tudni majd dolgozni, és az integrált projekteket a tengerpolitikára is kiterjeszthetjük ha nem teszünk így, akkor továbbra is csak vitatkozunk, vitatkozunk itt a parlamentben és a parlamenti frakciókban, a tagállamokban, és végül sehova nem fogunk eljutni, semmit nem érünk el. Most már itt az ideje annak, hogy együtt építsünk, létrehozunk valamit, és ehhoz koordinált erőfeszítésekre van szükség, olyan dokumentumra, amely modellként szolgál Európában és a világban erősebben kell hallatnunk a hangunkat, és európai projekten és modellen kell dolgoznunk. Ne vesztegessük az időnket biztosok közötti konfliktusokban. Köszönöm, Taylor úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, képviselők, ez az első teljes ülésem itt a közlekedési bizottságban. Új fiú vagyok, három hete vagyok itt. Nagyon vártam, hogy konstruktívan részt vehessek a szakbizottság munkájában. Ami a zöldek frakciát illeti, ezt a jelentést üdvözlöm, és úgy érzem, hogy tudjuk támogatni. Üdvözlöm azt, hogy az integráció a különböző parti őrségi szolgálatok között a 25-ös bekezdésben szerepel, ami pedig a 14-es bekezdés illetve specifikus stratégiákra van szükség, amelyeket a tengerfenék és a különböző alrégiók szükségletei szerint kell kialakítani. Damanáki biztos asszony, tudom, hogy erre odafigyel. Van néhány javaslatom, Remélem, hogy ezzel robosztusabbá válik a jelentés, és a fenntarthatóságot fogjuk ezzel szolgálni. Ez lesz az a az összekötő kapocs, amelyel az integrált tengerpolitika elemei összeállnak. Először is négyes bekezdés, az olajszennyezés a mexikói öbölben. Szeretnénk itt sokkal erőteljesebb szövegezést, a bizottság azonosítsa az összes jogalkotási hízagot EU és tagállami szinten azért, hogy megakadályozzanak egy hasonló katasztrófát, hogy az megismétlődjön. Kérdezem, a bizottság mit tervez az olajfúró platformok biztonságát illetően? Van-e valami jogalkotási tervezet erről, és a bizottság mikor fogja ezt nyilvánosságra hozni? tovább a hatékony védelem szempontjából 18-as, 19-es bekezdést ki kell egészíteni, el kell ismerni azt, hogy szükség van arra, hogy azonosítsuk a különösen kényes tengeri környezeteket. Ezek a térségek különvédelmet, felügyeletet kell, hogy kapjanak, és bizonyos terhet szállító hajók ne használhassák ezeket a régiókat. 27-es, szeretnénk, hogyha a klímavédelem erőteljesebb szerepet kapna, és a tengeri szállítás benne lenne az kibocsátás kereskedelem terveinkben és a 2020-as tervekben. 17-es bekezdésben nagyobb súlyt kell, hogy kapjon az, hogy a megújuló energiákat szorgalmazzuk, a tenger hullám energiája, napenergia és szélenergia, amire gondolok. Ami pedig a kutatási, fejlesztési potenciált illeti etéren, a 30-as bekezdés a legjobb hely arra, hogy ezt a gondolatot belevegyük az anyagba. 29-es bekezdésben szó van a fenntartható idegenforgalomról, de szeretnénk, hogyha ez erőteljesebb szerepet kapna, benne lenne a természetvédelem elve is a parti térségekben. Tudjuk, hogy az elnökünk egész életében tengerparti vidéken lakott, úgyhogy jól ismeri az angol tengerpartot. Köszönöm, ez volt az első ajánlatom. Köszönöm. Tudom, hogy a britek eh, a tűzkerességi beszédekre nagy eh, hangsúlyt helyeznek, úgyhogy üdvözlöm Önt ebből az alkalomból. Néhány kollégának nehéz ezt megérteni, de értem, hogy mennyire fontos ez egy új brit parlamenti képviselőnek. Gratulálok. Kálcser úr a következő. Grazie, Presidente. Grazie. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony Két dolgot szeretnék megjegyezni. Mégpedig olyan dolgokról van szó, amelyek gondot okoznak nálunk. Az egyik az ütemterv. 2011-ről beszélt ön, 2011 második feléről. Szerintem ez túl hosszú időszak ahhoz, hogy ezt a munkát koordináljuk. A másik a növekedés, a tengerpolitika és a növekedés kérdése. Ahogy Meissner asszony elmondta, a növekedés 50 ot tesz ki, ön a programban erről szól, hogyan gondolja ezt továbbfejleszteni. Meissner asszony beszélt a tengerparti térségeknek szánt pénzalapokról. Ez egy adhok pénzügyi intézkedés vagy eszköz? A kollégákkal koordinálni kíván-e pénzügyi szempontból? Ha igen, akkor kérem, hogy mondja el, hogy is áll ez a dolog. Az igaz, hogy kritikus időszak ez a gazdaság és a foglalkoztatás számára, de szerintem az ütemterv és a konkrét kezdeményezések elindítása ezek fontos elemek. Ami a közösségi rendeletet illeti, amely június 1-én lépett életbe, sok gondot okoz a partmenti térségekben. Úgy gondolom, hogy ezt a problémakört is figyelembe kell venni. Fontos, hogy az ön stratégiája ezzel számot vessen. Kérem, hogy egy kicsit többet mondjon erről. Köszönöm. Gracias, presidente. Sí, yo agradezco mucho a la señora comisaria su presentación y desde luego a la señora Meissner. Quería simplemente eh, preguntar en los aspectos sociales que yo creo que es... Szeretnék köszönetet mondani, és lenne még egy kérdésem a szociális kérdésekkel kapcsolatosan, hiszen úgy gondolom ez az egyik legfontosabb kérdés természetesen az állampolgárok számára is. A kérdés tehát az, hogy hol tartunk ezzel az első javaslattal, ami a tengeri utasok jogait is illeti. Hol tartunk itt? A tanácssal, a parlamenttel és a bizottsággal már dolgoztunk ezen, azonban még sok terület javításra szorul, mindenek előtt, ami, ami az infrastruktúrát illeti az utasok tekintetében, amikor is hajóra szállnak és elhagyják a hajókat. Ami pedig a szakmákat illeti, a tengeri területeken ez teljesen nyilvánvaló, és nap mint nap újra és újra megmutatkozik, hogy egyre több a probléma ezen a területen. Mindenek előtt, ami a modernizálást is illeti, és ami a fiatalok részvételét is illeti. Mi történik -e itt tehát bizonyos kísérleti projekteken túl? Valóban nagyon fontos, hogy sokkal több látható, szemmel látható intézkedés történjen. És még egy dolog, ami a külső területeket illeti. Meissner asszony is említette ezeket. Ezek is rendkívül fontos módon kapcsolódnak a tengeri területekhez, a tengerhez magához. Ezért szeretném tudni, hogy ezen a területen javasolná-e valamit. A következő dolog pedig, amit említenék, az az elveszett hagyomány. Voltak különböző vizsgálatok Spanyolországban is, gondolok azon származására is, és ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, jelenleg előkészítjük a pénzügyi tervet is. Mi a helyzet a tengeri fuvarozással? Nagyon szeretnénk, hogyha a költségvetésben ez nagyobb súlyt kapna ez a bizottság javaslata is. Mennyire gondolja, lehetne növelni itt a, az eszközöket, illetve a részesedést. Itt nem az abszolút számokról van szó természetesen, de sokkal inkább a közlekedés részesedésére gondolok a költségvetésben. Köszönöm. Most pedig akkor Tikeo asszonya ö, saját nevében gondolom csak nagyon röviden ö, anyanyelvemen. Szeretném megemlíteni, hogy a 13-as cikkben, ahogy Meissner asszony is említett, tette, meg a bizottsághoz kérést fogalmaztunk meg, hogy a 2013-as év vége előtt a bizottság terjeszen elő egy ágazatközi stratégiát a tengeri politikára és a partvidékekre. Ez nekem nagyon késői időpontnak tetszik, de Hát jó lenne, hogyha 2011-ben erre már sor kerülhetne, és a parlament is ezt elő tudná venni már egy megfelelő mandátummal, mert a költségvetési szakasz az ugye idén júliustól megy egészen a következő év júliusig. Tehát fontos lenne, hogy a stratégia már készen legyen, legalábbis egy tervezet, a 2011-es év közepe előtt. Azért fontos ez, hogy figyelembe lehessen ezt venni a következő kohéziós politika során, illetve a költségvetésben. Fontos itten a strukturális alapokról is beszélni, illetve a regionális alapokat érintő turizmus kérdésben. És e tekintetben Meissner asszonynak a megfogalmazása nagyon fontos, illetve egy kérést szeretnék megfogalmazni. Amikor van egy a ö, szénhidrogének tenger alatti szállításáról. Ezt a tervet csak akkor lenne szabad megvalósítani, hogyha környezetre vonatkozó hatástanulmányt készítettek. Köszön, elnök, köszönöm szépen, Tikau asszony, Kumoszákész képviselő következik. Van egy kis időnk, de szeretnénk, hogyha ugyan annyi idő jutna erre, mint az eredeti hozzájárulás, hozzászólására. Hát az eredeti nem ismételhető meg, elnök úr. Csak azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy a mi szándékunk az az, hogy támogassuk a, azt, a, azt a tengerpolitikát, ami négy évvel ezelőtt kezdődött el, és nem kívánjuk ezt az egész politikát megkérdőjelezni. Elég gyors voltam, elnök úr. Kivételesen nagyon gyors volt, mondja az elnök, és a képviselő mondta, hogy harmadszor már nem fogok szót kérdeni. Ott az elnök nagyon jó, mert úgysem kapná meg. Tehát biztos azt mondja, hogyha én magam is szólhatok néhány szót, akkor el szeretném mondani, hogy szerintem mindenki támogatni fogja az integrált politikai megközelítést, épp úgy, ahogy a képviselő az imént elmondta. Nincs ebben semmi új a bizottságot illetően. Itten bizonyos szempontból újra kerül megállapításra, megemlítésre az a munka, ami már megkezdődött a Picsik képviselőben egyes és kettes olyan, mint a Rambó ügyben. De itt van egy nagy kérdés, hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk integrált ö, tengerpolitikában, akkor a parlamenten belül ki lesz a felelős azért, hogy ezt tovább vigye? Meissner asszony ez hát a kérdést megpróbálta tisztázni, hogy diplomatikusan fogalmazzam. A halászati bizottsággal próbáltuk ezt tisztázni, hogy a hatáskörök, a kompetenciák egyértelműek legyenek. Szerintem a bizottság elnökként csak az a helyes, hogyha leszúrjuk a saját zászlónkat, és a közlekedési kérdésekre a tengerpolitika az a közlekedési bizottságé. De lehet, hogy más kérdésekben hát más bizottságok is illetékesek. Valamennyien ismerjük a mexikói öböl katasztrófáját, ez most a médiáknak a címlapján szerepel. E, aztán a saját tagjainkat is emlékeztettem arra, hogy hát a, a fúrótornyok a tengeren, az nem a közlekedési bizottsághoz tartoznak, hanem az ipari bizottsághoz. A hajó építés és a hajó szétbontása az is megint csak az ipari bizottsághoz tartozik inkább hozzájuk tartozik. Aztán a munkakörülmények az pedig a foglalkoztatási bizottsághoz. Tehát tekintettel arra, hogy rendkívül integrált a, ez a ö, tengerpolitika, itt valahogy ki kell bővíteni a saját tevékenységünket úgy, hogy más ö, bizottságokat is bevonjunk, és remélhetőleg ők ugyanezt fogják tenni, és így tudjuk majd kezelni az olajbiztonsági és egyéb kérdéseket is. Az biztos, hogy a környezetvédelmi megfontolások kidomborításra kerültek, a fenntarthatóság, a tenger, ipar, tengeri iparágak hatékonysága és az együttműködés is a tagállamok között. Ugyanis, kedves kollégák, nem vagyok meggyőződve arról, hogy a tengeri politikában való együttműködés olyan jó, mint amilyen lehetne a tagállamok között. Mindenki úgy gondolkodik, hogy ez, ez a mi parti, parti vizeink, ezek a mi területeink, és szerintem itt azért van egy szerep, amit a bizottság és a biztos is járt, játszhatna azért, hogy ezt a nacionalista korlátokat valahogy lebontsuk akkor, amikor a tengerhajózásról, tengeri közlekedésről van szó. Említettem az olajkérdést, ugye ez van most a nap médiákban, de vannak más ö, politikák is, amiket nem feledhetünk el. Például ott van a környezetvédel, környezeti hatás, és az EMSZ egy kitűnő munkát végzett azzal, hogy megnézték a, a hajókat, amelyek a, ö, tulajdonképpen a, a tengeren mossák ki a tartályaikat. Aztán ott van a ö, kalózkodás kérdése. Hat hónappal ezelőtt a minden a ö, kalózkodásról szólt, és ö, kalózkodással akart mindenki intézkedést hozni, nem az olaj ö, elfolyására tehát korábbi vitákban, amikre kértünk intézkedéseket, azt továbbra is fenn kell tartani, bármilyen integrált tengerpolitikáról legyen is szó. Hogy emlékszem Robert Evansnek a jelentésére a hajóbontásokról. Bangladesben szörnyűséges körülmények között bontják a hajókat. És amikor azt mondjuk, hogy integrált tengerpolitika, és én pedig ezért vagyok, én mindenképpen ezt támogatom, ezt higgyék el nekem, egyre nagyobb és nagyobb lesz ez az egész csomag. Tehát úgy gondolom, hogy csak úgy tudunk tovább lépni, hogyha ezeket összefogjuk. Viszont vannak lehetőségek Európában nem csak a hajóépítésre, és szeretném, hogyha Tera asszony ezt is figyelembe venni, és nem csak a, a például a hajóbontást is. Igenis, van, megvan már a technológia, hogy a hajóbontást környezetvédelmi szempontból fenntartható, biztonságos módon végezzék. És nem Bangladesben kell egy olyan partszakaszon bontani, ahol a gyerekek ott a hulladékanyagok között mozognak. Tehát nagyon jogos probléma, amit fel kell vetni, hogy a foglalkoztatási kérdések is, és a, a, a nézzük azt is, hogy vesz, olyanokat is foglalkoztatnak az európai hajókon, akik nem európai állampolgárok, és nem tudták ezek, ezt a személyzetet felvenni. Szerintem fontos, hogy a foglalkozási struktúrával is foglalkozzunk a tengerhajózásban. Itt igenis vannak problémák az európai állampolgárok számára mert úgy tűnik, hogy minden nagyhajónak horvát kapitánya van. Nem akarom ezt mondani, de, de nagyon jól képzett emberek vannak Európában, és nem akarom én ezt megkérdőjelezni, hanem az alacsonyabb szinten a személyi állomány sok esetben más országokban. Hogyan lehet elérni azt, hogy vonzóbb legyen az, állam, az Európai Uniós állampolgároknak a tengerhajózási iparág, mint olyan? Aztán a déli partok kérdését is itt említették, például Liverpoolban például nagyon nagy hagyományok vannak, az emberek kikerültek a, az iskolából és a kereskedelmi flottához mentek. Ez ma már nem így van, ezek az idők elmúltak. Komucáki úr, tetszett az utolsó hozzászólása, az első is, nem vagyok biztos abban, hogy a tengerparti ö, turizmus ö, kifejtése. Emlékszem, hogy Kréta az egyik kedvenc szigetem, nagyon szép, ott van a legjobb olívaolaj, de nem vagyok biztos abban, hogy valóban a ö, tengerparti turizmust kellene ö, fejleszteni. Kár, hogy Tajlani úr most nincs itt. Egyszer elmondtuk már nekik, hogy egy alternatív turizmust kellene kibontakoztatni, kifejleszteni, amíg fenntarthatóbb gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is. Tehát más területeken is, éppen hogy nem a tengerpartokra és a hegyekre kellene koncentrálni a turizmust mert azt látjuk, hogy az uniónak a ö, turizmus ö, politikáját a tengerpartok és a hegyek vezérelték, erre összpontosult. És ö, egyes esetekben túlfejlesztették a tengerparti vidékeket, amit a, a zöldek rendszeresen el is mondanak most én nem azt mondom, hogy ezt hagyjuk figyelmen kívül, természetesen nem erről van szó, hanem azt mondtuk Tajláni úrnak, hogy meg kellene nézni a fenntarthatóbb turizmus formákat és említettük például az ipari örökségeket, aztán idősek turizmusának kérdése, és így tovább. Aztán tudom, hogy speciális státuszról beszélünk a mediterrán térségre, de én azt mondanám, hogy speciális státusz kellene az egész uniós vizekre. Tikao asszony biztos, hogy kitűnő érveket tud mondani azért, hogy miért a fekete tengerre kell koncentrálni, én pedig kitűnő érveket tudok mondani, hogy miért az ír tengerekre kell összpontosítani a tengerpolitikát, de így nem fogunk semhova sem jutni. Azt kell megnéznünk, hogy az Európai Unió politikája minden tengert, tengeri partot azonos módon érintsen. És olyan tehát meg kell néznünk ezt egy átfogóbb módon. Szerintem ez a helyes megközelítés és továbblépés. És elnézést, hogy itt nem prédikálok. Egy kérdésem lenne a biztos asszonyhoz. Nem vagyok biztos abban, hogy mi a szerepe az Európai Uniónak az IMO-ban és mi az IMO-n belül a Nemzetközi Hajózási Szervezetben az uniónak a szerepe? Mert mindenki mondja, hogy hát ott, ott kell lenni, de hogyha az integrált tengerhajózási politikánk sikeres az unióban, akkor ugyanezt meg kell határoznunk azt is a nemzetközi testületben, mi a szerepünk mert végül is az IMO, a Nemzetközi Tengerhajózás Szervezet a, az, ahol erről tárgyalni kell. Most visszaadnám akkor a szót a biztos asszonynak, hogy megválaszolja a több száz kérdésünket, és öné a szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nem vagyok annyira ambiciózus, hogy valamennyi kérdésre megválaszoljak, de azért igyekszem. Λίγο ελληνικά, λίγο. Szeretnék köszönetet mondani, görögül folytatnám. Köszönöm szépen a produktív és konstruktív hozzászólásokat. Tengerpolitikánk, az integrált tengerpolitika valóban egy új politika, ez valóban igaz. Elnök úr azonban ön nagyon helyesen elmondta, és Komucakis úr is nagyon jól megjegyeztem, még nem határozunk most azonnal, hogy szükség van-e erről a politikáról, erről már határoztunk. Utalnék a bizottság és a parlament, valamint a tanács vonatkozó döntéseire is. Ott világosan kimondtuk, hogy szükség van arra, hogy egy integrált tengerpolitikát kövessünk. És természetesen, hogy élvezzük ennek az együttműködésnek a hasznát, és szeretném még egyszer ezt világossá tenni de Grandes Pascual úr is utalt erre. Hasonló kérdésekről volt már szó az én meghallgatásom alkalmával is, és ekkor ön jelezte aggodalmait. Szeretném még egyszer elmondani, nem csak a halászati politikáért vagyok felelős. Szeretném még egyszer említeni, hogy a halászatért és a tengerpolitikáért vagyok felelős, ez az én mandátumom. Ez képezi mandátumom részét, is természetesen ezekkel az ügyekkel foglalkozom ennek megfelelően. Pászkoál úr, valóban kritikákkal szembesülnék, hogyha nem tennék erőfeszítéseket ezen a területen, és ez meg is történt a legutóbb egy döntés alkalmával. Tehát nagyobb erőfeszítésekre van szükség, de természetesen megértem az ön aggodalmait is. Szeretném elmondani, hogy itt nem konfúzióról, hanem koordinációról van szó. Azt is szeretném aláhúzni, hogy Meissner asszony jelentései remek példái annak, hogy milyen lehet a jó együttműködés. Azt is kiemelem, hogy mi az előrelépés, amelyet Meissner asszony tett. Éppen erről van szó az integrált megközelítés megpróbál mindent átható, mindenre kiterjedő megközelítést alkalmazni a különböző kérdések esetében. Hogy kinek mi a kompetenciája, az egy dolog, de együtt kell működnünk, és mindent ki kell használnunk. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy amit az első hozzászólásomban mondtam, az előrehaladásról, az integrált tengerpolitika terén, az, eh, az, amit mi már részletesen megvitattunk az illetékes biztosít, biztosokkal, Kálász, Tajani és Potosnik biztosokkal, mindenkivel, és ezt el is fogadtuk, és megállapodtunk abban, hogy mit tehetünk együtt. Így remélem, hogy az önök szakbizottsága is ezt az utat fogja követni, és örömmel látom, hogy az elnök úr már könnyebbé tette a dolgomat azzal, hogy hozzászólt e témában. A másik az irányítás kérdése. Nagy örömmel látom, hogy mindenki foglalkozik ezzel a problémával is, az aggodalmaikkal egyetértek. Koncsakusz Danelis úr, a szocialista frakció képviselője utalt erre. Remélem, hogy az általános ügyek tanácsának legutóbbi döntése nyomán lesz itt előrelépés. És hogy nagyon őszinte legyek önökkel, úgy gondolom, hogy azért nem volt eddig itt előrelépés, éppen azon oknál fogva, amiért eh, erről most itt vitatkozunk. Viták a kompetenciáról, az általános ügyeket, illetően tengeri ügyeket illetően kivel kell kapcsolatba lépnünk ki, az a miniszter, stb. De nagyon sok tagállammal megbeszélést folytatunk, és remélem, hogy az év végéig kialakul a hálózat minisztériumok szintjén. Jó hálózat, ami a mi szakpolitikánkat segíti. Örömmel hallottam az ezzel kapcsolatos megjegyzéseiket, át fogom ezeket adni a tanácsnak és a bizottságnak, vagyis, hogy most már a szavak, a kinyilatkozások mellett eredményeket kell elérni. Munkahelyteremtés. Egyetértek abban, hogy innovációra van szükség a munkákban. Egyetértek, Meissner asszony is utal erre a jelentésében. Azon kell gondolkodnunk, hogy mit tehetünk azért, hogy vonzó legyen a fiatalok számára ez a szakma, ez a hivatás, ez a munka. A foglalkoztatási biztossal, Andor úrral beszéltem arról, hogy mit tudunk tenni azért, hogy a feltételek javuljanak, biztonság, javadalmazás, stb. körülményei javuljanak a tengeri fuvarozók számára. Ezt a problémát meg kell oldani. Nem tudom, hogy önök tudják-e, de talán emlékeztetem kell arra, hogy nagyon sok tagállam, el se lehet képzelni, hogy mennyi, még nem ratifikálta az ILO egyezményeket a biztonságról, a bérekről és a tengeri fuvarozók alkalmazásáról. Ez nagyon fontos, ezen önöknek is dolgozniuk kell. Néhány IMO egyezményt sem ratifikáltak. És erre utalva, elnök úr, mint ahogy már mondtam, el kell mondjam, hogy ezen dolgozunk. Jó az együttműködés az IMO elnökével, talán itt lesz Brüsszelben a közeljövőben. Annyit mondhatok, hogy most megfigyelői státusz szeretnénk ezen nemzetközi szervezet felügyeleti bizottságában, és azt szeretnénk, hogyha az összes tagállam azonos közös álláspontot alakítanak ki ezzel kapcsolatosan a kék növekedés, munkahelyek növekedése. Szembe kell eh, szállnunk a kihívásokkal, és már említettem a tanulmányt, amin dolgoznak, amely fel fogra rajzolni az összes elképzelhető forgatókönyvet az ágazaton belüli munkahelyteremtés érdekében. Már kiderült, hogy általában a tenger ügyekben és a tenger politika terén nagyobb piacok állnak rendelkezésére. Ezt ki kell használni. Kancsor úr aggódik az eredményeket illetően. Elmondhatom, hogy lesznek eredmények, sőt lehetnek, de természetesen nem tudjuk finanszírozni az összes kezdeményezést, nem tudjuk erre fordítani az összes rendelkezésre álló pénzt, hiszen az nem olyan sok, de 50 millió ez a kezdet, és várom az önök együttműködését azért, hogy jobban kezeljük ezt a kérdést az új pénzügyi terven belül, a bizottság és az EU pénzügyi tervén belül. Most elékeztem az utolsó pontomhoz, nagyon sokan említették a mexikói öbölbeli katasztrófát. Erre reagálnunk kell, és a legfontosabb kérdés, amit felvet, ez a katasztrófa a következő. Az egyik az, hogy mennyire ragaszkodunk az olajhoz, mi itt az EU-ban. Ez itt probléma számunkra. A másik pedig, hogy ki kell fejlesztenünk a megújuló energiaforrásokat. Már nagyon jó eredmények vannak, tanulmányok születtek a tengerrel kapcsolatos megújuló energiákról. Edinger úrral dolgozom ezen. A szélenergia projektekről még nem esett szó, ez a parti térségeket illeti. Azután a tenger hullámban az apály dagályban rejlő energiát, és itt nagyon sok új perspektíva van. Be kell fektetnünk az innovációkba, és hasznot kell ebből húznunk. Az első kihívás a mexikói öbölbeli katasztrofa illetően az egyik, hogy túlságosan ragaszkodunk az olajhoz, mint energiához, a másik pedig a megelőzés. Tájékoztatom önöket arról, hogy a bizottság ezen dolgozik, és a közöljövőben lesz ezzel kapcsolatos kezdeményezés. Az összes biztos részt vesz ebben Potocsnik úr is, és úgy gondolom, hogy Barozó elnök maga is kezdeményezést fog tenni örömmel fogom közvetíteni az önök üzenetét a bizottságnak, vagyis azt, hogy ezen dolgozni kell, és együtt kell működnünk az USA-val, ahogy az egyik tiszteletre méltó képviselő javasolta. És tanulnunk kell ebből a katasztrófából, ahogy ezt egyébként az elnök úr is említette. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, arra törekszem, hogy minden javaslatot felkaroljak, megismétlem, nem kívánom más biztosok illetékességét magamra ruházni, de a mandátumom értelmében mindent megteszek azért, hogy a saját munkámat végezzem, és elemezzem a problémákat. Köszönöm. Köszönöm. Biztos asszony, Meissner asszony gyorsan válaszolna? Rövidre fogom a mondandómat. Szeretném megköszönni a sok javaslatot és az értékes ötleteket. Sokan, sokak hozzászólásából kiderült, hogy támogatják az én megközelítésemet. Szeretném Pascual úr hozzászólását még egyszer kiemelni. Mindez nem a mi hatáskörünkbe tartozik kizárólag, az elnök úr is ezt említette, már az 50-es cikk, 50. cikkre vonatkozóan is említés történt erre, hogy foglalkozzam-e jobban a szállítással, annak ellenére, hogy a Fandálen jelentés már foglalkozott a kérdéssel, ismételjem ezt meg, vagy pedig inkább foglalkozzak az integrált megközelítéssel. Én az utóbbi mellett döntöttem, és a tengeri klaszterek hálózata tekintetében találkoztam idegenforgalommal foglalkozókkal, hajógyártókkal, és mindannyian azt mondták, hogy szükség van ezekre a klaszterekre, szükség van ezekre a találkozókra, szükség van az integrált megközelítésre. És végezetül természetesen feltehetjük a kérdést, beszéljünk éghajlatvédelemről, kutatásról, de a Környezetvédelmi Bizottság például, és az ITRE bizottság egyáltalán nincs is bevonva ebbe a folyamatba. És hol beszéljünk erről, ha nem itt, ahol ez a téma valóban a mi hatáskörünkbe tartozik. Ezért választottam ezt a megközelítést. Úgy gondolom, hogy a parlamenti döntéshozatal szellemében megtehetjük ezt, és Vili Pécsek munkásságának szellemében is. Köszönöm szépen a javaslatokat és ötleteket, és köszönöm szépen, biztos asszony, még egyszer, hogy itt volt velünk ma, és köszönöm szépen az öntől érkező javaslatokat is. Köszönöm, mester asszony technikai kérdések, módosító indítványok leadása július 9, szeptember lesz a közlekedési bizottságban erről a vita, amikor önök frissen érkeznek vissza a szabadságukról. Reméljük, hogy találkozunk Krétán, mondja a biztosasszony, majd a plenárison 2010. októberében lesz a szavazás. Köszönöm, biztosasszony! Köszönöm, hogy időt szakított ránk. Várjuk a következő vitát, a képviselők is várják, hogy hozzájárulhassanak a következő vitákhoz. Reméljük, hogy a közeljövőben ismét ellátogat hozzánk. Természetesen reméljük, hogy egy nap majd Krétára látogathatunk, történelmi jelentőségű sziget, és lehet, hogy közülünk többen az híres olajból is hazaviszünk. Tudom, hogy ez mindig bejön. Köszönjük, és várjuk a további együttműködést. Okay, colleagues. Kedves kollégák! <laughs> Dominik, Dominik, Dominik. I need to carry on the uh, thing. No, no, it's okay. Next item on the agenda. Következő napi rendi pontunk véleménycsere a STOA panelről. A képviselők emlékeznek, hogy Tikaosz és úr és Koka, Koh úr a STOA panelben való képviselőink. Tikau képviselő asszony fog erről beszélni, mert koh úr nincs itt. Taylor úr már kiment, de átadom a szót akkor Tikau asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden önök elé tárnám a STOA csoport tevékenységét. Ezt a parlament bürója hozta létre, 26-os határozat, azután más határozatok módosították. A STOA tudományos technológiai értékelő bizottság a különböző opciókkal kapcsolatosan, és a célja többek között az, hogy segítse a parlamentet a döntéshozatalban, és értékelési projekteket dolgozzon ki tudományos technológiai opciókat illetően. Tevékenységük hivatalosan is része a parlament tevékenységének, a parlamenti szakbizottságoknak és a parlament más érdekelt egységeinek független hatástanulmányokat dolgoz ki, és a különböző fórumok számára is megvizsgálja a tudományos, technológiai eredményeket, ezeket elemzi, értékeli. Olyan tervekről van szó, amelyek a civil társadalom számára fontosak. Hozzátenném, hogy a STOA csoport tevékenységének hosszú távú célja is vannak, és más jellegű tevékenység ez, mint a kutatási tevékenység a titkárság részéről. Itt specifikus ágazati, rövidtávú terveket végeznek. Tehát a STOA nem bizonyos szakbizottságok számára készít tanulmányokat, hanem olyan tanulmányokat végez, amelyek célja a horizontális tevékenység, vagyis hogyha több bizottság érdekelt egy-egy területen, rövid, közép és hosszú távon. A tudományos elemzés nyitott módon végzi, anélkül, hogy különböző érdekekét szerepet játszanának, amelyek az objektivitásukat korlátoznák. Nem mindig tükrözi véleményük a parlament véleményét, objektív álláspontot képviselnek, különböző független kutatási intézmények szolgáltatják ezeket a véleményeket, ami a STOA csoportot illeti, kutatási tevékenységük része a parlament költségvetésének, és a belpolitikai főigazgatóság irányítja ezt a különböző szabályoknak megfelelően, és a STOA belső szabályzatának megfelelően. A STOA bizottságnak 15 tagja van. A parlament egyik alelnöke foglalkozik a STOA tevékenységével. A kutatási bizottság négy tagja helyet kapott benne, két eh, tag a foglalkoztatási bizottságból, kettő tag a környezetvédelmi közegészségügyi bizottságból, kettő tag a bel politikai, a belső piaci bizottságból, és kettő pedig a közlekedés és idegenforgalmi bizottságból, jó magam és Koch alelnök úr, valamint a mezőgazdasági bizottság két tagja képviselteti magát, két és fél évig tart a tagok mandátuma, és ezt a mandátumot meg lehet újítani. A STUA bizottság általában Strasbourgban ülésezik a plenáris alatt csütörtök reggel. Sajnos az üléseink programja egybeesik a ülésekkel, főként a szocialista frakcióban a közlekedési bizottság ülése egybeesik a sztóa ülése, de azért gondoskodunk arról, hogy többen legyünk képviselve a STOA ülésen, azért, és azt is próbáljuk elérni, hogy ne a politikai frakció ülésekkel egy időbe tartsák az ő üléseiket. Néhány STOA projekt közvetlenül érinti a közlekedést, más koordinátorok is részt vesznek néhány hete, néhány hónapja az év elején a lehetséges projektekről vitát folytattunk, és a TRAN bizottság három tanulmányjavaslatot küldött számukra, és még két javaslat született tőlem és Tatarella úrtól. A trán bizottság javaslatai a következők. A városi közlekedés lehetőségei, vasút, elektromos bicikli és elektromos meghajtású autók használata. Ezt a projektet választották ki, ezt az Ecotransport projekttel együtt finanszírozzák, és a kibocsátás csökkentés és a, ne, és a szilárd üzemanyagok használatának csökkentése érdekében folytatott projekt és a hatékony közlekedési projekt jegyében. A másik, biztonsági intézkedések a repülőtereken. Ez a projekt kevesebb pontot kapott a szavazás során, de mégis belekerül a tervekbe kisebb léptékű tervként. Egy javaslat született, új alkalmazása a szkánereknek címmel. Ez a két javaslat kapta a legtöbb pontot a szavazáskor, de egyébként egy kisebb léptékű projekt keretében foglalkoznak majd velük. Szeretném még hozzátenni, hogy a közeljövőben az érdekeltek részt vehetnek holnap reggel 9.30 és 11.30 között egy szemináriumon, vagy inkább egy konferencián, amelyet a STOA bizottság szervez. Void S Disruption. Néhány vulkanológus is részt vesz ebben. A kitörés hamu kibocsátásával foglalkozik ez a szeminárium, és azzal, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a jövőben, ha hasonló helyzet áll elő. Szeretném elmondani, a mandátum elején 23 projektet javasoltak megvalósításra kutatási tervként a STOA bizottságon belül. Ezekről a koordinátorok döntöttek, hármat a TRAN koordinátorai javasoltak, kettőt én magam, és az első nagy projekt, nagy léptékű projekt lesz, amely érinti a ökológiailag hatékony projekteket, beleértve az elektromos kerékpárt, autót és más szempontokat is, azért, hogy megteremtődjön a szükséges struktúra az elektromos meghajtású járművek használata érdekében a mi területünkön. Szeretném még hozzátenni, hogy a bejáratnál találnak néhány anyagot, amelyet a STOA bizottság ad ki, a SZTOA bizottság leírását is, egyéb anyagokat. Köszönöm a figyelmet, és válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Tika asszony. Gross úr következik. Köszönöm szépen. Koch kolléga úr még nem érkezett meg. Két-három gyakorlati jellegű kérdést szeretnék feltenni a rendelkezésre bocsátott dokumentumok esetében megkaptuk tehát ezt a dokumentumot, és amikor áttekintettem a dokumentumot, azt láttam, hogy bizonyos általános jellegű kérdések felmerülnek. Ki koordinálja a különböző jelentéseket, felteszem, hogy erről van szó, illetve hogy valaki koordinálja, amelyek a parlament megbízásából készülnek, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a fajta kezdeményezés ne rejtsen párhuzamosságokat, hiszen tudjuk, hogy a különböző jelentések pénzügyi eszközöket igényelnek, és nagyon fontos, hogy a jelentés valóban értékes legyen a számunkra. tehát hogy ne készüljenek párhuzamos jelentések, ez nagyon fontos. Ön elmondta, hogy a jelentések nem egy bizottság megbízásából készülnek, és hogy a különböző bizottságok jelentése készítését kezdeményezhetik is, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos tisztázni, hogy van-e koordinálás, vagy nincs. A második kérdés, hogy milyen eljárással történik a jelentések jelentésekre vonatkozó kérelem, és harmadszor, hogyha ezt a konkrét példát vesszük, úgy gondolom, nagyon üdvözlendő az ötlet, és nagyon jók az információk is, de úgy látom, hogy Magyarországra, Görögországra és Dániára korlátozódik ez a jelentés, ezért feltenném a kérdést, hogy hogyha azt látom, hogy a hosszú távú szállítási kérdésekkel akarunk foglalkozni Európában, akkor ki az, aki meghatároz, hogy három országra korlátozódjon a jelentés, és ne egy szélesebb körű kép alakuljon ki, vagy jöjjön létre? Úgy gondolom, ezekre a kérdésekre választ szeretnék. Köszönöm szépen, El Kadraui úr. Egy részét a válasznak már ismertem, már a korábbi alkalommal Szilvia helyében ültem, és részt is vettem a STOA panelen a koordinátor, a kutatási koordinátor foglalkozott ez. Itt egy három éves programról van szó. Ez is azért mutatja, hogy milyen korlátai vannak a STOA-nak. Azaz, Tudni kell, hogy melyik az az intézet, amelyik rendelkezik a mandátummal, és utána van a kiválasztása a tagállamoknak, de ez egy kicsit attól is függ, hogy ki a megbízó. Természetesen nekem jobban tetszett volna, hogyha Belgiumot is megvizsgáljuk, de hát úgy tűnik, hogy ez nem lehetséges. valójában egy olyan mandátumról van szó, amelyik három szakaszos, e, az országtanulmány csak egy kis része ennek, tehát megvizsgálni a különböző országokat, és e, megkérdezni az emberek véleményét különböző lehetőségekről. De szerintem az első lépés a legfontosabb, hogy az e, egyetemi kutatások, egyes lehetőségeket adtak, és politikai választások is, és ebből vontuk le a következtetéseket, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Akkor röviden, ami fontos a STOA-val kapcsolatban, az az, hogy olyan embereket várunk a STOA-ba, akik eldöntik, hogy milyen ügyeket kell megvizsgálni, és fontos lehet ez számunkra az elkövetkezendő két-három évben. Van, amikor elveszít az ember egy évet, eh, mert annyi kell ahhoz, hogy megegyezzünk, aztán hat hónap még ahhoz, hogy legyen egy iroda, és utána még eh, kell idő ahhoz, hogy elkészüljön a tanulmány, aztán két év már el is ment. Ne feledjük el a meghozott döntéseket sem. Egyetértek abban, hogy az első téma a ö, gazdaságos vagy, vagy környezetvédelmileg jó közlekedés mindenképpen nagyon jó. De szeretném tudni, hogy ennek az ekotransportnak mi a ö, határideje, illetve mi az elérendő cél ezzel. Egy, az, hogy legyen egy dokumentum, legyen tanulmány és aztán, hogyha jövő évben az TOA újabb tanulmányokat rendel meg, akkor azt is látni kellene, hogy ebből mi jön ki. Már középtávú tervek, 2020-at is emlegetjük, tehát jó lenne, hogyha a STOA megnézni, hogy a különböző szinteken milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a célokat elérjük. Köszönöm. Végezetül pedig Meissner asszony következik. Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt azt szerettem volna konkrétan megtudni, hogy mikorra várhatóak az eredmények, hiszen ezek a jövő számára nagyon fontos témák, amelyek Mátyő Gross jelentésében is fontos szerepet játszottak, és mit csinálunk majd ezekkel az eredményekkel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 azokban, ahol az országokban megrendelik a tanulmányok. Thank you, I actually didn't get your question. Köszönöm szépen. Nem hallottam sajnos a kérdésének az elejét, mert nem jött át a ö, tolmácsolás. Tehát ez akkor a, ahhoz kapcsolódik, amit Kadraui úr mondott, hogy hogyan kapcsolódik ez a, milyen az architektúrója. Tehát arról van szó, hogy ugyanazok az egyetemek lennének, és ezek között kerülne egyenlőbb eloszlásra? Mert úgy tűnik, hogy Karlsruhe az mindig följön, hogyha ezekről a kérdésekről beszélünk. Tehát hogyan történik az allokáció, illetve a, az kutatók hogyan tudnak hozzájutni ehhez? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok válaszolni ö, valamennyi kérdésre. Ami Gros úrnak a, egy mm, probléma van, a mikrofonok ö, interferálnak. egy bizottság vagy egy képviselő küldhet a STOA bizottságnak egy projekt kérelmet. Ezek elemzésre kerülnek, így az eddig beérkezettek is vizsgálatra kerültek. De évközben is egy szakbizottság vagy egy képviselő küldhet megint javaslatot, hogy valamilyen kutatási projektet végezzenek el. Miután nagyon sok kérelm érkezett és a költségvetésünk korlátozott, szavaztak a STOA bizottsági tagok, és aztán egy rangsorolást készítettünk a szavazás alapján, és mindazok a projektek, amelyek a legnagyobb pontszámot kapták, végül finanszírozásra kerülnek, azonban műszaki specifikációkat is el fogunk készíteni, amik majd az egyes szerződéseknek az alapját képezik. Most pedig szeretnék néhány ad, információt adni a STOA bizottság ötös, ö, szabályzatának ötös pontjához. Az értékelési tanulmányok a stratégiai lehetőségek vizsgálatát általában e, egy vagy több külföldű szerződő fogja végigvinni, és a STOA bizottság kérésére kerülnek majd kivitelezésre. Ez, ez a STOA fog kiadni versenytárgyalási felhívást. Keretszerződés fog készülni, és nyilvános versenytárgyalás lesz minden egyes szerződő félnek, különböző kompetenciákat, különböző tagállamokból különböző intézményeket kell bevonnia, az adminisztrációt, az elemzést, a lehetőségeket kell felvázolnia, és az eredményeket, illetve hogy milyen eredményeket várunk, oly módon, hogy ez mindenkinek értelmezhető legyen. És azt a bizottság azt kéri, hogy egy más külső auditor végezze el az értékelést. Olyat, aki viszont nem kapott STOA kutatási szerződést. Tehát ezen jelentésnek az értéke abban áll majd, hogy megerősítést nyer. Tehát így, így módon ezek tudományos szempontból nagyon értékes jelentések lesznek. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésre, Simpson elnök úrnak a kérdésére. Tehát a kutatóintézetek az érdekelt egyetemek részt vehetnek, vagy azért, hogy egyéni szerződéseket kapjanak, vagy esetleg egy konzorcium részeként és a konzorcium indul a versenytárgyalással Meissner asszony kérdését illetően vannak rövid távú projektek, amelyek három-kilenc hónapos időszakokat ölelnek fel, és vannak közepes, egy-két éves eh, projektek, és vannak nagy projektek, amik három évesek is lehetnek. Ezek a eh, Iko-efficient uh, Transport uh, című projekt, ez egy hosszú távú projekt lesz, ehhez meghatároztuk a műszaki specifikációkat, úgyhogy ez mindenképpen, ahogy mondtam, hosszú távú projekt lesz, és figyelembe fogjuk venni azt is, amit El Kadraui úr uh, mondott, ellenőrizni fogjuk, hogy a specifikációk között meglegyenek azok az elemek, amik a Grossúr jelentéséhez illesztik, azért, hogy a stratégiai célokat is figyelembe tudjuk venni. Úgy gondolom, hogy nagyjából válaszoltam Úgyhogy itt kutatóintézetek, egyetemek vagy adhok konzorciumok jöhetnek szóba. A képviselők vagy a bizottságok mindig terjeszthetnek be újabb kérelmet, de mint említettem, azt a bizottság nem tud finanszírozni csak horizontális tanulmányokat. Tehát ha valaki szigorúan közlekedési projekteket kér, akkor ezt nem fogja finanszírozni, ezt a TRAN bizottság kutatási programja, fina, programja finanszírozhatja. Remélem minden kérdésre válaszoltam, és természetesen állok rendelkezésre, hogyha esetleg később további kérdéseik vannak. Javaslom, hogy időről idére tájékoztas, sok egymást, eh, koordinátori szinten vagy egész szakbizottsági szinten, oly módon, hogy önök nyomon tudják követni a projekteket, amelyek érdekesek a Trump bizottság számára elnök. Köszönöm szépen, tika asszony, és köszönjük a jelentést, és eh, és köszönöm, hogy mindketten részt vettek. A következő napi rendi pontunk az egyebek, Tehát csak emlékeztetni szeretném önöket, hogy a következő ülés időpontja itt lesz Brüsszelben, július 12-én, hétfőn 15 órakor. Köszönöm szépen a részvételt, a koordinátorokkal pedig elkezdjük a koordinátori ülést. Köszönöm szépen, és berekeztem az ülést.